Kollégi! Tisztelt kollégák! Kezdjük meg a munkát. Nagyra becsüljük azon kollégák jelenlétét, akik ilyen időben megjelentek az ülésen pontosan. Az első pont a napirend elfogadása. A módosításokat mindenki tudomásul vett, amelyeket tegnap reggel közöltünk e-mailben a szakbizottság valamennyi tagjával. Egyrésztről 10 órára halasztjuk az Algériával kapcsolatos pontot. Két vélemény ma délután erről az ülés végén szavazunk, és a Lizek jelentésről pedig holnap délelőtt fogunk szavazni. A napirend új változata kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre, ezt elkészítettük, és ez már tartalmazza ezeket a módosításokat. Hogyha nincsenek kifogások ezzel szemben, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A második pont a szeptember 22-i, október 4-e, 5-i, október 11-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincsenek kifogások, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Kifogások nincsenek, Harmadik pont. Az Európai Parlament tanácshoz intézett ajánlása. Az EU által korlátozó intézkedések alá vetett személyes és kereskedelmi érdekeltségeiket az EU határain belül érvényesítő vezetőkkel rendelkező autoritárius rendszerekkel szembeni következetes politikáról szóló ajánlásra irányuló javaslatról van szó. Itt egy második eszmecseréről van szó a parlament ajánlásával kapcsolatban. Az előadó, Graham Watson kolléga, aki ajánlásra irányuló javaslatát október 5-én mutatta be egy szakértő jelölétében, aki röviden értékelte a szankciókat számos országgal szemben. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határidő ideje október 17-én lejárt, és 139 módosító érkezett. Kérem tehát Watson kollégától, hogy kommentálja ezeket a módosítókat. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök úr. Remélem, hogy nem kell túlságosan igénybe vennem a kollégák idejét az egyik angol király, 8. Henrik, azt mondta az egy, a hat felesége egyikének, a, eh, Anna Bolleynek, ne aggódj, sokáig nem tartalak fel. Nagy örömömre szolgál, hogy második alkalommal eh, szólhatok erről a jelentésről a James Madison Egyetem hallgatóinak jelenlétében az Egyesült Államokból érkeztek. Jane Madison nagy federalista volt, és eh, igen, helyeselné az általunk itt végzett munkát. Az Európai Unió ugyanis az értékek mentén igyekszik kialakítani magát. És ennek fényében szeretném ezt a javaslatot most előterjeszteni, ugyanis az egy következetes politikát jelent azon szankciók kapcsán, amelyeket az Európai Unió olyan rendszerekkel szemben foganatosít, amelyek korlátozó intézkedéseket alkalmaznak. Először is azzal kezdeném, elnök úr, hogy az eddigi vita alapján azt javasolnám, hogy a jelentés címét módosítsuk. És a következőképpen hangzana. Európai parlamenti ajánlásra vonatkozó javaslat a tanács részére, olyan rendszerekkel szemben, amelyekkel szemben az EU korlátozó intézkedéseket alkalmaz, amikor az ilyen rendszerek vezetői személyes és kereskedelmi érdekeiket kívánják értéke, érvényesíteni az EU határain belül. Tehát konkrétan itt olyan rendszerekről beszélünk, amelyek esetében már alkalmazunk valamilyen fajta korlátozó intézkedést. És természetesen gondolom nem kell emlékeztetni a kollégákat, hogy az arab tavasz eseményeire tekintettel, amikor is tulajdonképpen az észak-afrikai diktátorok eh, támogatása napvilágra került, akiket azóta megdöntöttek. Ennek fényében szerintem a jelentés igenis időszerű. Szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy komoly figyelmet szenteltek a jelentésnek, és módosítókat nyújtottak be. Köszönet a titkárságnak, Alonso úrnak különösen, hogy ezeket a módosítókat kompromisszumos módosítókba ötvözte, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a kiváló munkáját, nagyon komoly segítséget kaptam tőlük, hogy minél szélesebb körű konszenzus alakulhasson ki a jelentés kapcsán. Két pontot szeretnék pontosítani. Az egyik a szankciók kifejezés és a korlátozó intézkedés kifejezés alkalmazásával kapcsolatos. Az Európai Unió szerződései nem használja a szankciók kifejezést, csak korlátozó intézkedéseket említ. A szankciók az ENSZ terminológia körébe tartoznak, és gyakran, amikor vannak olyan esetek, amikor ezeken a szankciókon túllépve még további korlátozó intézkedéseket alkalmazunk az ENSZ szankciókhoz képest. Éppen ezért azt javasolnám, hogy a 43-as módosítót ne fogadjuk el, tehát itt a szankció kifejezés semmi nem indokolja. A második pontosításom azzal kapcsolatos, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepet szánunk ebben a folyamatban. Az Európai Külügyi Szolgálat, illetve a közös biztonság és külpolitika kialakítása kapcsán én azt javasolnám, hogy az EP-nek a politika, tehát a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos politika kialakításában, monitorozásában és értékelésében legyen szerepe. Nem kívánom azt, eh, hogy az Európai Parlamentnek minden egyes eh, döntés kapcsán eh, legyen szerepe, hogy mikor és hogyan alkalmazunk korlátozó intézkedéseket, hiszen ez nyilvánvalóan a szolgálat feladata. A módosítók döntő többségét 16 kompromisszumos módosítóba egyesítettük. Ugyanakkor megvan az a kockázat, hogy az ajánlás egyfajta karácsonyfának, karácsonyfaként fest, telerakva mindenféle díszsel. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy sikerült megőrizni a javaslat szándékát, Egyértelmű ez a szándék, és ezt remélem a kollégák a szavazás során majd támogatni fogják, és el tudjuk fogadni ezt a világos és koherens javaslatot. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót az elnyék jelentéstevőknek és valamennyi kollégának, aki hozzá kíván szólni, kérem, hogy mondjunk véleményt a jelentést a javaslatával kapcsolatban, amely az autoritárius terminus törlésére irányul, ami ugye az ajánlás javaslat címében szerepel. Hogyha nincs kifogás, akkor Watson kolléga ezen javaslatát elfogadottnak tekintjük, és tudomásul veszük, nincs kifogás, ezzel szemben semmilyen kifogás nincs, akkor ezt így eldöntöttnek tekintjük. Az árnyék jelentéstevők a következő, Kiegle kolléga, Tessék. Elnök úr, nagyon jól ejtettek ki a nevemet, köszönöm szépen. Először is az elnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, nyitottságáért, a viszonylag sok módosítóval szemben, és a kompromisszumokért. Különösen a néppárbeli kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik nagyon sok hajlandóságot mutattak az együttműködésre, és ahogyan a jelentéstevő is említette, világos célt határoztunk meg, és nem pedig egy karácsonyi bevásárlási listát állítottunk össze. Azt hiszem, hogy ezt a célt a lehető legjobban fogjuk elérni, hogyha tovább haladunk ezen az úton. Számunkra a néppárt számára fontos, hogy valamennyi tevékenységnél amelyet ilyen rezsimekkel szemben alkalmazunk, mindig az emberekre, az emberi jogokra legyünk figyelemmel, azt hiszem ez egy fontos dolog. Van még egy aggodalmunk, illetve el kell még gondolkodnunk a korlátozó intézkedések és szankciók terminusokon, ezt már tegnap is kifejeztük ezt a problémát. El tudjuk képzelni, tudván a definíciók szükségességét, hogy a szankciók egy korábbi szakaszban lennének lehetségesek, tehát nem a korlátozó intézkedések kerülnének először alkalmazásra, hanem talán egy korábbi szakaszban már szankciókról beszélhetnénk EU szinten. Ezt még egymás között tisztáznunk kell. Súlyt helyezünk arra, és ezt tartalmazza is a jelentés, hogy mindig el kell gondolkodnunk a következő időszakon, tehát egy támogatást kell felépítenünk a jogállamiság és a demokratizálódás érdekében, valamint támogatni kell a választásokat, a megfelelő alkotmány kialakítását, ezek a céljaink a néppárt számára, és ezen célokat sohasem szabad figyelmen kívül hagyni, mindig nyitva kell hagynunk egy ajtót, egy kaput, a gazdasági együttműködés is érdekünkben áll, és fontos számunkra, nem bizonyos stratégiai vagy gazdasági érdekek miatt, vagy akár ideológiai érdekek miatt, de mindenképpen fontos számunkra, hogy nem érjünk kettős mércével. Azt hiszem, hogy ebben nagy többségében egyetértünk. Még egyszer köszönetet mondok, és remélem, hogy világos álláspontot tudunk megfogalmazni, és így a parlament álláspontját mindenképpen figyelembe veszik majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Második hozzászóló, Zala kolléga, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, akár csak a kollégáim. Ugyanis a kompromisszumos módosítókat nagyra értékelem, hiszen így tudtuk ezt a jelentést összefogni. Az első megjegyzésem az a gyermekek oktatásáról szólt, és pedig a külföldi vezetőknek, eh, gyermekeinek a tanulásáról Európában. Egyszerűen oldottuk meg ezt a problémát, ezt a megfogalmazást kikerüljük, és inkább a vízum tilalomra hangsúly, teszünk hangsúlyt, és akkor így ezt világossá tesszük, hiszen az emberi jogokhoz kötjük. A második gondom, az volt, hogy megpróbáltuk szám, számszerűsíteni, illetve számszerű kritériumokat találni az intézkedések számára. Azt hiszem, ezt a megfogalmazást is elkerüljük, és ez nagyon fontos, ugyanis a kompromisszumos és más módosítókban is egyensúlyt sikerült eh, elérnünk a parlamenti és a végrehajtó hatalmi hatásköröket illetően. És ez nagyon fontos az ilyenfajta jelent, jelentésben, mert sokszor összekeverjük ezeket a felelősségi köröket. Minden kompromisszumos módosítót tudok támogatni, sőt a többi módosítót is, amelyet a jelentéstevő és a többi frakciónak a kollégái benyújtottak, hiszen ezek mind megerősítik ezt a jelentést és a jelentésnek a szellemét. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. James kolléga kap szót a külügyi szolgálat részéről, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Talán jobb lenne, hogyha később szólnék hozzá. Röviden annyit mondanék, hogy ahogy a múltkor is mondtam, válaszként a politikai biztonsági osztásnak a meghívására áttekintett, azt arra kértek, hogy eh, tekintsük át a munkánkat, és azt hiszem, hogy a tagállamoknak a nyomon követése az eh, nagyon fontos, ez is az önök kívánságait teljesíti. És ahogy Jegle asszony is kérte, a szankciók azok az intézkedési csomagnak részét képezik, és mindig figyelembe vesszük a politikai hátteret és a többi e, kérdést is. Tehát már a múltkori vitát is üdvözöltem, és érdekes számunkra az, hogy e, hasonló e, meggondolások alapján foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Le ho richiesto di intervenire perché non c'erano altre domande. No, nincsenek e, egyéb eh, kérdések a kollégák részéről, ezért kértem, hogy eh, szólaljon fel. A jelentéstevő e, válasza mindezekre. Nincs sok mondani valóm de még egyszer szeretnék köszönetet mondani Jegle asszonynak, valamint Zala úrnak felszólalásukért, hozzájárulásukért, továbbá a többi elnyékerentéstevőnek, akik megkönnyítették ezt a munkát, megkönnyítették az egyetértés megtalálását ezzel a fontos témával kapcsolatban. Reply. Greenwald úrnak a válaszát nagyra értékelem, úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan terület, amelyről még kell a parlamentnek és a, a különböző végrehajtó szekcióknak tárgyalni ahhoz, hogy közös kül- és biztonsági politikát alakítsunk ki. Ugyanakkor remélem, hogy világos lesz a szándék, és nem vész el, hogy a parlamentben aggályokat fogalmaztunk meg azt illetően, hogy a szankciókat következetesen kell alkalmazni és pedig olyan intézkedés, skála vagy prioritások mentén, amelyet bármilyen kormány, bármilyen méretű ország tud alkalmazni. És ez azt jelentse, hogy az elvek mentén cselekszünk, nem pedig ezeket kevésbé fontosnak tartjuk, amikor nagy vagy erős országokkal van dolgunk. Hogyha mi a demokrácia erőkéjeként szeretnénk fellépni, akkor láttatni is kell, hogy olyan politikát folytatunk, amely elvekre épül. És remélem, hogy a politikai biztonsági szolgálattól is ezt az elvárást látjuk. Köszönöm, emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ajánlás javaslattal kapcsolatos szavazásra december 20-án kerül sor az AFET következő ülésén. Gratulálok Graham kolléga remek olasz nyelvtudásához. Fel kell függesztenünk az ülést néhány percre, várván, hogy megérkezzen a következő dokumentum jelentést, a Kovácsev kolléga. Bene, colleghi, possiamo riprendere i nostri lavori. Nos, kollégák, folytatjuk munkánkat azzal a napirendi ponttal, melynek tárgya az 539-2001-es tanácsi rendelet módosítása. Itt ö, olyan ö, országok felsorolásáról van szó, melyek állampolgárai ö, mentesek a vízumkötelezettség alul, illetve ezen kötelezettség alá esnek a külső határok átlépésekor. Meg kell vizsgálnunk a módosítókat, amelyeket ezen véleménytervezethez benyújtottak, és um, azonnal meg is adom a szót ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban Kovácsev kollégának. Grazie, Presidente. Dear colleagues. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Üdvözlöm az a bizottság 539 per 2001-es anyagát, ami a külső határok átlépésekor a vízum kötelezettség alá eső, illetve kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok felsorolásáról szól. Ez egy pozitív lista, amit most aktualizálni kell, hogy megfeleljünk az Európai Unió szerződésének, illetve a működésének megfelelően a erősebb európai parlamentre tekintettel. Harmadik országok esetében a vízum kötelezettség eltörlése kapcsán a bizottság egy rugalmassági mechanizmust alkalmazott olyan országok esetében, amelyek esetében a bevándorlás kérdésként merül fel. ez a felsorolás más politikák szempontjából is nagyon fontos. A védzáradék egy általános keretet jelent a jövő szempontjából, ami lehetővé teheti, hogy elkerüljük a kis kapukat a tagállamok esetében, amikor a vízumkönnyítésekre kerül sor. Éppen ezért én támogatom a bizottság előttünk lévő javaslatát, a bizottság néhány feltételre is javaslatot tesz a tagállamok felé. Ezekről kell nyilatkozniuk a tagállamoknak, és fontos hangsúlyozni, hogy itt nem érvényesül egy automatizmus a vízum kötelezettség könnyítése kapcsán. A tagállamoknak egy értékelési folyamatot kell lebonyolítaniuk a külügyi szolgálat felé, a kül, az EU külpolitikájára való tekintettel, és ennek a folyamatnak a során a külügyi szolgálattal is konzultálni kell, tehát erre vonatkoznak a módosítóim a javaslattal kapcsolatosan, ami pedig a külügyi szakbizottságot illeti. Szeretném felhívni az, arra is a figyelmet, hogy a LIBE szakbizottsággal tárgyaltam, és a módosítókat a LIBE szakbizottság is meg fogja vitatni, amit mi javasoltunk, és kíváncsian várom a kollégák hozzászólásait. Bene, diamo la parola alla collega. Megadom a szót Tanya Fajon kollégának, aki a szocialisták árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr, szlovénul fogok beszélni. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentés tervezet bemutatásáért. Szeretném elmondani, hogy itt egy nagyon kényes politikai jelentésről döntünk. Első lehetésre ez egy technikai jelentésnek tűnik, de mindannyian tudjuk, hogy a mozgásszabadság jelenleg az Unióban támadásoknak van kitéve a Schengeni bővítés úgy szintén, és a vízumentes országok körének bővítése így úgy szintén támadások tárgya. A nyugat-balkáni menedékkérők első hulláma után, akik megpróbáltak illegálisan beutazni, Nos, ezután elmondhatom, hogy itt egy politikailag kényes jelentésről van szó, és nagyon komoly aggodalmaink vannak Éppen ezért üdvözlöm az Európai Bizottság azon szándékát, hogy védzáradékot kíván bevezetni, tehát a vízum átmeneti bevezetése csak szigorú körülmények között lenne lehetséges alapos elemzést követően. Nem tudom a gyakorlatban hogyan fog ez kinézni, és egyes országok esetleg politikai eszközként használják majd ezt, különösen olyan helyzetekben, mint például a mostani. Szeretném aggodalmaimat kifejezni a tekintetben. A bizottság javaslatát követően az Európai Parlament tanácsadó szereppel rendelkezik, eddig nem ez volt a helyzet, amikor is ennek a rendeletnek a módosításáról volt szó, tehát az Európai Bizottságnak és a tanácsnak az Európai Parlament álláspontját nem kell figyelembe vennie. Éppen ezért javaslom, hogy a bizottság a parlamentet és a tanácsot együtt tájékoztassa, és e két intézménynek egy hétnyi ideje van az állásfoglalásra. Van némi aggodalmam a javasolt százalék arányokkal kapcsolatban ezek nagyon sős helyzethez vezethetnek, hiszen egy, a bizottság javaslata szerint egy tagállam vagy több tagállam is bevezethet egy eljárást, ahol is a vízum rendszert hatályon kívül helyezik, és a bizottság három ilyen helyzetet irányoz elő 50%-os küszöbértékkel, Első látásra ez az 50% túl soknak látszik, de nem ez a helyzet. A 2010-es adatok szerint Németország rendkívüli intézkedéseket már most foganatosíthatna. Tehát ez túl sok szabadságot adott tagállamoknak, és az Európai Bizottság, hogyha a mozgásszabadság megszüntetéséről van szó, akkor itt azt javaslom, hogy ne küszöbb értéket határozzunk meg, hanem a menedékkérők számának jelentés növekedése legyen ez a kritérium, és ennek nagy kihatással kell bírnia a bevándorlási helyzetre egy vagy több tagállamban. Mindenek előtt az Európai Parlamentnek jelentősebb szerepet kell játszania ebben. A Libe szakbizottság is tárgyal jelenleg erről. Jó lenne, hogyha a Libe és az AFET szakbizottság ajánlásai megegyezőek lennének, a parlamentnek mindenképpen nagyobb szerepet kell játszani ebben. A tagállamok nem dönthetnek egyik napról a másikra a vízumrendszer megszüntetéséről, hatályon kívül helyezéséről. És azt hiszem, a védzeljáradékot soha nem kell majd alkalmazni, hiszen itt politikai kérdésekről van szó, és a lengyel elnökség képviselője és az Európai Bizottság képviselője is már többször is említette ezt. Kérem tehát, hogy a szóbeli módosítókat is támogassák, melyeket tegnap készítettem, és remélem, hogy az Európai Parlament újra megerősíti hogy a vízummentes rendszer mellett foglalunk állást azon államok vonatkozásában, akik az következő években csatlakoznak majd az EU-hoz, itt főleg a nyugat-balkáni országokról van szó, technikai kritériumokat kell figyelembe vennünk, és világos üzenetet kell küldenünk, hogy nagyon komolyan gondoljuk az ő csatlakozásukat. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kolléga. Uh, Judit Sargentini kapszót tessék. Dank u, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utóbbi években... Na, másként kezdem. A, az arab tavasznak az eseményeit követtük nyomon az ö, utóbbi hetekben, hónapokban. Hallottunk tunéziaiakról, akik Európába jöttek. Ö, és attól tartok, hogy ez a vita nagyobb méreteket fog ölteni, és ez az Európai Unió kívüli területekről Európába jövő emberek vízum problémáit megnehezíti arról lesz szó, hogy nem akarunk, nem akarjuk megkönnyíteni, liberalizálni a vízumok kibocsátás. Egyetértek Fajon asszonynal, hogy gondosabban kell nyomon követni a az emberek mozgását, és tudatában kell lenni, hogy a szigorú vízumrendelkezések befolyásolják a külügyi politikánkat is. Tehát a módosítók szerintem jók, és remélem, hogy a külügyi bizottság is ilyenfajta módosítókat fog benyújtani. Bene, altri interventi? Más hozzászóló? Úgy tűnik, hogy nincsen. Megadom tehát a szót a bizottság képviselőjének, ha hozzá kíván szólni. Prego. <coughs> Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Először is szeretném megköszönni Kovacsev úrnak a jelentés tervezetét. Kiváló jelentésről van szó, és üdvözöljük. Ami pedig Kovacsev úr által javasolt módosítót illeti, ennek valóban megvan az értelme, és az Európai Külügyi Szolgálat is értékeli majd ezt a vízum kötelezettség esetleg későbbi bevezetése kapcsán. Tehát a bizottság ezt üdvözli, és remélem, hogy a tanács esetében sem nézünk szembe problémákkal. Az intézményi oldalt azonban meg kell említeni. Nem tudom, hogy a külügyi szolgálat kérdésével hogyan foglalkozik a parlament, illetve a módosítók intézményi szempontból. Ezt mindenféleképpen pontosítani kell, de az ötletet üdvözöljük. Fazson asszony módosítóira rátérve, azt kell mondanom, hogy a legfontosabb, amit említett, az az Európai Parlament szerepe. A javaslatunkban nagyon szigorú kritériumokat javasolunk a védzáradék alkalmazása tekintetében, hiszen csak így tudjuk alkalmazni a komitológiát esetleges vészhelyzetekben vagy szükséghelyzetekben, amikor gyorsan kell döntenünk. Tehát éppen ezért a komitológiáról szólunk, és a parlamentnek is hozzá kell járulnia egyetértését kell adnia, mielőtt egy döntést megvalósítunk. Ez azonban nem felel meg a komitológiának, és ez intézményi szempontból problémát jelenthet. Tehát ezt még alaposabban meg kell vizsgálnunk, még egyszer említem, intézményi szempontból. És szeretnék most emlékeztetni arra is, hogy a bizottság elkötelezett a tekintetben, hogy a parlamentet teljes körűen tájékoztatja majd a véd záradék esetleges alkalmazásáról, úgyhogy semmiféleképpen nem áll szándékunkban, hogy az Európai Parlamentet kihagyjuk az eseményekből. Ha viszont a komitológiát akarjuk alkalmazni, akkor körül kell néznünk alaposan, hogy intézményi szempontból mire van lehetőség. Ami pedig a százalékokat illeti, mint már említettük, 50 vagy 66 százalék, sőt itt a teljes eltörlést javasolja. Erről is már komoly viták folytak a tagállamok között a tanácson belül. A bizottság, ha a komitológiát alkalmazhatjuk, és nincs szó százalékról, a bizottság számára ez elfogadható. A legfontosabb azonban számunkra az, hogy a komitológia kérdését kell rendbe tenni. Ennyit kívántam most elmondani, és a LIBE szakbizottságban természetesen tovább folytatjuk majd a vitát. Köszönöm. Kovács a jelentéstevő hozzá kíván szólni válaszodás céljából? Köszönöm szépen kollégák, és a bizottságnak is köszönöm, és a LIBE fő jelentéstevőjének a hozzászólásokat, tehát még meg kell beszélnünk, hogy hogyan lépjünk tovább. Osztom az aggályokat, a fajon kollégák aggájait, de szerintem a LIBE szakbizottságnak kell meghatározni a százalékokat, vagy pedig a feltételeket, amelyek alapján a bizottságnak kell jelenteni a migrációs helyzetről. Nagyon jól tudjuk, hogy miért is, mi az eredete ennek a javaslatnak. A rendkívüli esetekben a komitológiai eljárást fogjuk használni. Azzal kapcsolatban van gond, hogy hogyan vonjuk be a parlamentet, tehát a parlamentnek egy hét áll rendelkezésére, hogy hát itt a Libe bizottságot jelenti ez, hogy véleményt alakítson ki, és a bizottság tájékoztatja a parlamentet mindegyik lépésről. De ez csak egy ideiglenes felfüggesztésnek a lehetősége, tehát ez nem arról van szó, hogy állandóan átteszik a pozitív vagy a negatív listába egyik vagy másik országot. A bizottság javaslatában nem állandó jellegű ez a változtatás, mozgatás, hanem csak ideiglenes. Tehát a külügyi bizottság ennél a javaslatnál marad, és én Weber asszonynak a javaslatát támogatom, és a többivel pedig a Libe bizottságban kell foglalkozni. Köszönöm. Ma délután szavazunk, 18 óra 15 perckor ma délután. A következő napi rendi pont az Európai Unió külpolitikája BRIC országokkal és más feltörekvő hatalmakkal szemben. Jár Szerűszfolszki kolléga az előadó, és emlékeztetnék arra, hogy a fejlesztési szakbizottságnak elég időt kell hagynunk a vélemény kidolgozására, és éppen ezért december 20-án el kell fogadnunk ezt az anyagot. Az új indiai EU küldöttség vezető vervaló való eszmecsere 11 óra 15 perckor kezdődik. Azonnal meg is adom a szót Szerjusz Volszki úrnak bevezetőjéhez. Kérem, hogy 5 percben tegye ezt meg. Molto grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni. Elnök, 10 perce van. Tehát akár megduplázhatja az idejét. Nos, nem probléma. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be, amelyek nagyon értékesek voltak számomra. Ugyanakkor ezek a módosítsák az én megközelítésemet is alkalmazzák. Aztán megpróbáltam ez a kollégáknak a 165 módosítáját belevenni az én anyagomba. Volt már egy ernyék tevő ülés, és azt hiszem, hogy a kollégáim is elismerik, hogy nagyon konstruktív vitát folytattunk, és konszenzus próbáltunk elérni a szöveggel kapcsolatban. Aztán volt egyfajta vita és egyetérthetünk abban, hogy a BRIC országok valóban egyéni bánásmódot érdemelnek, kétoldalú módon, és el kell ismerni, hogy nagyon különbözőek ezek az országok. Ugyanakkor ez, ezek az országok mégiscsak egy kiegészített csoport megközelítést is érdemelnek, tehát nem csak egyéni megközelítést, hanem amikor szükséges, akkor össze kell hangolni a közös lépéseket az Európai Unió részéről. Ezen kívül megfelelő külügyi lépésekre is van szükség azért, hogy elébe menjünk ezeknek a tevékenységeknek, és konstruktív párbeszédet folytassunk ezekkel az országokkal. Ez több területen is folytatódhat, de csak néhányat említek ezek közül Ugyanakkor van 5-6 olyan eset, amikor nem a mi óhajainak megfelelően léptek. Az ENSZ az egyik ilyen, tehát nagyon fontos, hogy egyformán lépjünk fel, aztán az emberi jogi, és aztán pedig az éghajlati kérdésekben. Épp ezért szükség van az együttműködésre, és elébe menni az ő lépéséjeknek és nem a struc politikát folytatni. Nem tudom, hogy Otthus, Ostrich, no, minden esetre struc politika. Tehát nyilvánvalóan léteznek attól függően is, hogy mit teszünk. Jó, tehát arra van szükség, hogy elismerjük, együttműködjünk, bevonjuk őket, és így a brik országok értékes partnerékké válnak. Ugyanakkor, hogyha nem veszük őket figyelembe, nem ismerjük el a létezésüket, akkor elveszítjük ezeket az értékes partnereket és a politika alakításában való szerepünket. Tehát nyilván van, együtt kell működni velük, de ugyanakkor a közös fellépéseiket sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen nyilván vannak új hatalmi egyesülések a világon, és új stratégiákra van szükség. Ehhez pedig eszközekre van szükség. Persze ezt nem azt akarom mondani, hogy ezzel egy külügyi, a külügyi szolgálatban egy új osztályt nyissunk, hanem megfelelően hangoljuk össze a fellépéseket az Európai Unió részéről. Ennyit akartam mondani, és még egyszer kifejezem azt a véleményemet, hogy optimista maradtam, és várom a kollégáknak a további hozzájárulásait a jelentéshez, és december 13-án újból összeülünk, és aztán szavazunk majd. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Fowler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Zala úr. Valóban mind elméleti, mind politikai szempontból nagyon értékes vitát folytattunk. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy a brik országokkal szemben milyen fajta megközelítést alkalmazzunk. A BRIC országokról gyakran, mint egy szervezetről, egy egységről beszélünk, aztán néha pedig úgy, hogy öt különböző országról van szó, ahol különböző megközelítésekre van szükség. Valóban nyitottan kell hozzáállni ehhez a kérdésekről, kérdésekhez, tehát azt kell figyelembe venni, hogy mi egyesíti ezeket az országokat. És pont ezt az egyensúlyt szeretünk meg, volna megtalálni a két megközelítés között, tehát nagy országokról van szó, Kína, Brazília, Oroszország, Dél-Afrika, India, tehát ezek mind kontinent, tehát hatalmas országok, és a valóság és és az ENSZ-ben való egységes álláspontjuk között kell nekünk egyensúlyt találni. Persze sokszor ez az álláspont az hirtelen hozott álláspont, nem úgy, mint az Európai Unióban, vagy más szervezetekben, amelyek mint szervezet valós gazdasági hatalommal rendelkeznek. Nos, ennek az egyensúlynak a megtalálása nagyon fontos, és valóban, ahogy a jelentéstevő is mondta, nagyon fontos, hogy ne strucpolitikát folytassunk, tehát ne ne homokba temessük a fejünket, hiszen a BRIC országok sokszor problémás partnerek lehetnek, például az ENSZ-ben való álláspontjukat illetően, most például az éghajlatváltozással kapcsolatos hozzáállásukat illetően. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy új eszközöket is kialakítsunk az Európai Unió számára, és ez pedig a kétoldalú stratégiai partneri kapcsolat. Talán hangsúlyozni lehetne, hogy az Európai Unió számára a stratégiai kétoldalú partneri, partnerség eh, nagyon fontos eszköz. Természetesen ezt nem csak a brik országokkal kapcsolatban kell így folytatni. A frakció eh, nevében azt mondhatom, hogy sok módosítót el tudunk fogadni, mert az egész jelentés hangnemét megfelelő irányba viszik el. És biztos vagyok benne, hogy ez alatt a fennmaradó egy hónap alatt megfelelő egyensúlyt tudunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Második hozzászóló Sargentini kolléga. Köszönöm szépen. Szele kollégának igaza van. Az árnyék jelentéstevők ülésén tényleg egyfajta filozófiai jelentőségű ülés játszódott le. Nagyon érdekes ülés volt ez. A vita nem csupán a BRIC országokra összpontosult, hanem arra is, hogy Európának hogyan, milyen magatartást kellene tanúsítani ezen országokkal szemben. Egy kérdés, amit én ott felvetettem, és amit itt ismételten szeretnék felvetni, nos, az a következő. Meg egyszerűen ö, észre kell vennünk, hogy változik a helyzet a világban. Vannak feltörekvő országok, amelyek összefognak, közös frontot alakítanak ki, akár a ö, gyarmatosítást követő ö, példákon indulnak el, és mindenképpen észre kell vennünk, hogy új egyensúlyi helyzet alakul ki a világban. Nos, a mi érdekes vitánk azonban nem szabad, hogy egy olyan jelentést eredményezzen, amelyből átszűrődik Európa félelme a változó világgal szemben. hogy esetleg csak az USA-val való szövetségünket erősítsük meg. Így módon Európának nem lenne már hangja ezen változásokban, amelyek a világ egészére kiterjednek. Ez mindenképpen egy olyan magatartás, amely elvetendő. A jelentés célja éppen ez, hogy új helyet keresen Európának ezen új egyensúlyi helyzetben. Hatalmas kihívás ez a jelentéstevő számára, hogy ilyen sok módosítóval dolgozzon, és olyan kompromisszumokat dolgozzon ki, amelyek tükrözik Európa szerepét ebben a változó világban, de bízom a jelentéstevőben. Köszönöm, mondja az elnök, kiáltam ki a következik, tessék. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän raportin aihealue on todella laaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés nagy területet fog át. Azt hiszem, hogy Szárius Volszki úr, a jelentéstevő úr, sok, tehát nagy területet ölelt fel, de hát ő a külügyi politikának szakértője, és a Brikorsz, különösen a Brikországokkal való kapcsolatoknak szakértője. Néhány megjegyzésem lenne. Hiszen itt különböznek a véleményeink. Ahogy a jelentéstevő is mondta, nagyon fontos, hogy az Európai Unió jelen legyen a nemzetközi színpadon a képviseleteken keresztül. Nagyon fontos például, hogy az amerikai külügyminiszter tudja, hogy ki az az egyetlen ember, akihez fordulhat Európában. Jelenleg nem ez a helyzet. Valószínűleg a német kancellárt Merkel asszonyt fogja felhívni. Ez persze Merkel asszonyra nézve nagyon megtisztelő, de az európai intézmények számára egyáltalán nem. Nos, nézzük akkor a különböző nézeteket. a BRIC országok fellépései nem annyira összehangoltak, mint ahogy ebben a dokumentumban látszik. Például nézzük az ENSZ-ben. Eléggé szétszórt véleményeket képviselnek a különböző kérdésekben, nem pedig itt egy tömböt képviselnek. Az Európai Unió talán stratégiai partneri kapcsolatokat kellene, hogy kialakítson ezekkel az országokkal. nem igen látom, hogy miért kellene egy újfajta koordinációt kitalálni a brik országokkal kapcsolatban. Nos, van ugyan egy olyan név, hogy a brick, amely úgy tűnik, hogy egy tömböt jelöl, de hát mégsem ez a helyzet. A külügyi politikánkat illetően, külpolitikánkat illetően, nem úgy kell őket tekinteni, mint hogyha egyetlen országcsoport lenne, vagy néhány országnak a csoportja, tehát egy tömb lenne. Ezen kívül nem csak egy vagy két országra kellene koncentrálnunk, mint az Egyesült Államok vagy más ország. Az Európai Parlament szempontjából nem hiszem, hogy szükség lenne plusz emberekre, emberek képzésére Ezen kívül a javaslatok egy része szerintem csak a bürokráciát növelné. Az Európai Unióban többfajta külpolitika van, az Európai Parlamenti, a Tanácsi, a Bizottségé, és a különböző területeknek is megvan a saját külpolitikájuk. Tehát fontos, hogy uniformizáljuk, tehát egyesítsük a különböző problémákat, és egy ember törődjön velük. Más kolléga? Uh, thank, uh, Köszönöm szépen én is uh, a kollégának, Szarius Volszkinak a munkáját. Ez is jelzi hogy átgondolt bizonyos dolgokat a kollégáktól kapott javaslatok alapján. Ez egy nagyon egészséges hozzáállás, és rámutat arra, hogy a szakbizottságon belüli vita hasznos. A frakcióm jelentéstevőjének megjegyzéseire reflektálva, az Ala úr megjegyzéseire, azt szeretném említeni, hogy a legfontosabb elem, ami a BRIC országokkal kapcsolatos megközelítésünket meghatározza, az, hogy ez nem egy egységes országcsoport, lehet, hogy vannak szinergiák adott pillanatban, de végül is őket az tartja össze, hogy velünk szemben lépjenek fel, hossanak. Ugyanakkor viszont az egyes országok között igen komoly különbségek vannak, tehát még egyszer ez nem egy formális csoport. Mi önkényesen hoztuk őket össze, és van egy komoly ellentmondás közöttük is, nevezetesen az ENSZ biztonsági tanácsán belüli álláspontjuk. Két tag rendkívül konzervatív, Oroszország és Kína a status quo-t igyekszik megőrizni, két másik ország, India és Brazília ugyanakkor szeretné, ha állandó tagságot kapna a biztonsági tanácsban. Ez egy igen komoly különbség, amit nem becsülhetünk alá. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, hiszen az Európai Unió nagyon gyakran úgy tűnik fel, mintha Oroszország és Kína mellé állna a status quo kapcsán. Két állandó tagról van szó a biztonsági tanácsban, tehát a biztonsági tanács kibővítésével kapcsolatos retorika, annak legitimitása, hitelének erősítése, ez gyakorlatilag a szavak szintjén semmi más nem jelent, mert ezt senki nem hiszi el. Mindenki úgy lát minket, hogy mi sem akarunk változtatni a jelenlegi helyzeten. Ha viszont nem lépünk ebbe az irányba, akkor nem tudunk egy megfelelő globális szabályozó rendszert érvényesíteni. Hiszen itt komoly ellenmondások vannak, és nekünk az Európai Uniónak és a parlamentnek az kellene legyen a szerepe, hogy az Európai Uniónak szerepet követelünk a biztonsági tanácsban, ami viszont feltételezi a status quo megváltoztatását. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont, amit mindenféleképpen Szarius Volszki kolléga figyelmébe ajánlok a BRIC országokkal kapcsolatosan. Christian Leffler. Most pedig Christian Leffler kapja meg a szót, a külügyi szolgálat igazgatója, illetékes ebben a kérdésben tessék önni a szót. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást erre az ülésre, és hogy szólhatok a jelentéstervezetről. Üdvözlöm először is a parlament azon szándékát, hogy foglalkozzon a BRIC országokkal, illetve azok szerepével a nemzetközi szintéren. Az elmúlt évek során, és konkrétan az elmúlt évben igen komoly figyelem irányult a médiában és más fórumokon is a BRIC országok, illetve a feltörekvő országok irányában. Az S Dél-Afrikát jelöli a rövidítésben. Ezek az országok 2009 óta rendszeresen találkoznak, ugyanakkor viszont intenünk is kell, mint ahogy néhány képviselő is rámutatott, azzal szemben, hogy a BRIC országokat egységes vagy homogén blokként kezeljük esetenként, és a csúcs találkozóik nyilatkozataiban is kitűnik az, hogy inkább azt definiálják, hogy ők mik nem, szemben azzal, hogy mik vagy mit akarnak elérni. Tehát gondosan területenként kell értékelnünk, elemeznünk, hogy hogy működnek együtt, illetve hol vannak közöttük különbségek. Például az ENSZ elhangzott, az ensz belüli fellépésük. Vannak olyan esetek, amikor együttesen tudnak fellépni, más esetekben nem csak az ENSZ és a biztonsági tanács összetételvel kapcsolatos stratégiai kérdésekben, hanem fontos politikai kérdésekben is nem tudtak együttesen fellépni, vagy nem akartak együttesen megnyilvánulni, annak ellenére, hogy voltak ilyen megjegyzések, és Szíria egy ilyen konkrét példa. Ideglenesen összefogtak, de végül is aztán nagyon eltérő módon léptek fel, jártak el amikor egy közvetítő misszióra került sor nyáron, és az India, Brazília, dél-afrikai országcsoport látogatott el Szíriába, miközben Oroszország és Kína saját érdeküktől vezéreltetve távol maradt. És az éghajlatváltozási tárgyalások során is hasonló eltérések figyelhetők meg, vagy a G20-akban folyó munkával kapcsolatos hozzáállásukban is. Tehát nagyon fontos, hogy finomítsunk a megközelítésünkön az egyes BRIC országokkal kapcsolatosan. Mindegyikkel fontos kapcsolataink vannak, és szeretnénk ezeket továbbfejleszteni azt szeretnénk mi is meghatározni, hogy hol vannak közös pontok, és amikor csoportként lépnek fel, akkor csoportként tudjunk tárgyalni velük. De nem vagyunk abban a helyzetben, hogy feltétlenül az ahhoz fűződik érdekünk, hogy csoportként kezeljük őket. Ha kizárólag a BRIC országokra összpontosítanánk, mint új szereplők, akkor ezzel gyakorlatilag méltánytalanul járnánk el azon országokkal szemben, amelyek ugyan nem részesei ennek a BRICS csoportnak, de fontos partnerei az Európai Uniónak, és kiragadott példaként szeretném például Törökországot, Mexikót, Koreát, Indonéziát megemlíteni, és még sorolhatnám hosszasan. Egy rövid példa, amikor Marusev elnök egy hónappal ezelőtt Brüsszelben járt az EU-Brazil csúcson, ez volt az első fontos látogatása Európában. Három helyre látogatott Brüsszelbe az EU miatt, és a közöttünk lévő partnerségi megalapodásra, Bulgáriát, Szófiát, hiszen ott vannak a gyökerei, és Törökországot kereste még fel. Ugyanis Brazília számára egy nagyon fontos európai stratégiai partnernek minősül Törökország, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, amikor Brazíliával tárgyalunk, vagy Törökországgal. Mind az öt BRIC, BRICS ország stratégiai partnerei az EU-nak, és részesei annak az általános megközelítésnek, amit Ashton asszony a csúcson, a tanács csúcs találkozóján kb. egy évvel ezelőtt kifejtett. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy ezeket a stratégiai partnerségeket hogyan tudjuk jobban kihasználni, hatékonyabban működtetni az egyes partnerekkel is, illetve ahol az indokolt csoportosan is. Szeretnék azokat a területeket feltárni, amelyek mentén vannak közös érdekeink, vagy közösen léphetünk fel a nemzetközi szintéren, és melyek ezek a konkrét kérdések. Már Eddig is jó együttműködésünk volt Kínával és Indiával a kalózkodással szembeni fellépés kapcsán, vagy EU és Brazília között a fejlesztési fellépések Dél-Kelet-Ázsiában és Afrikában is fontosak, és reméljük, hogy még sok hasonló együttműködési formáról beszélhetünk a jövőben. Három konkrét belső ügyet szeretnék még megemlíteni, amiben a, amiről a jelentés is szól. Az ötös bekezdésben a G20-at említi a jelentés, mint a megfelelő konszenzusépítő fórumot maximálisan egyetértünk azzal, hogy a G20-ak egy nagyon fontos fórum a jelentésben említett okok miatt. Ez egy új felállás, egy új konstelláció, amiben a BRICS országok és más fontos partnerek is képviseltetik magukat. A szokásos, hagyományos kereteken kívül, és ez lehetővé teszi, hogy olyan kérdésekkel is foglalkozzon, amelyek általában igen hosszas és előre jósolható vitákat generálnak a hagyományos formákban, és itt ez a fórum egy konszenzuális lehetőséget is teremt tehát nem nevezném ezt a megfelelő fórumnak, ez az egyik megfelelő fórum, hiszen vannak mások is. Az ENSZ égisze alatt, vagy egyéb nemzetközi fórumokat, vagy multilaterális kereteket is meg lehet említeni a BRICS országokkal való együttműködésben. A hetes bekezdés hangsúlyozza az EU külpolitikájának koordinálását, a 21-es bekezdés és a 26-os bekezdés, illetve cikke az európai szerződésnek ugyanerről szól, tehát a fő képviselő feladatául szabja meg a külpolitikai fellépés egységességét és harmonizálását. A főképviselő asszony igyekszik jobban összekapcsolni a külpolitikát az EU más tevékenységeivel, ágazati tevékenységeivel a bizottságon belül, és a főképviselő, mint a külügyi tanács elnöke, arra törekszik, hogy jobban mobilizálja a tagállamok különböző kapacitásait, lehetőségeit a közös célok érdekében, amelyeket az intézmények közösen határoztak meg a bizottság javaslatára, és amit az Európai Parlament és a tanács is jóvá hagyott. Üdvözöljük, hogy a jelentés is pozitív hangon szól erről a központi koordinációs szerepről, amit a Lisszaboni szerződés is meghatároz a főképviselő tekintetében. Végezetül pedig, elnök úr, a 9-es bekezdésre szeretnék még reflektálni. Egy koordinációs egység létrehozására vonatkozóan, annak biztosítására, hogy a BRICS országokkal folytatott politikák következetesek. Viszont arra intenék, hogy ne egy külön egység, részleg jöjjön létre, mégpedig azért, mert mint ahogy sokan tudják, és emlékeznek a külügyi szolgálat létrehozásával kapcsolatos vitákra, az egyik nagyon fontos szempont, amit a parlament és a tanács is hangsúlyozott, és amit a bizottság is elfogadott, hogy egy hogy egy külön referatúrát, földrajzi referatúrát hozzunk létre a BRICS országokkal kapcsolatosan. Itt ugyanis zavarok támadhatnak, hogy ki miért felelős, ki vállal vezető szerepet Kínával, Brazíliával vagy az Indiával való kapcsolatok alakításában. Az egyes országokkal való kapcsolat kezelése, tehát ennek a közös földrajzi referatúrának lenne a feladata. És ezt kiegészítené a stratégiai tervezési részleg, ami már létrejött a külügyi szolgálaton belül, és amelynek feladata, hogy perspektívikusabban vizsgálja ezeket a kérdéseket, amire a referatúrának a mindennapi operatív munka mellett kevesebb a lehetősége. És a külügyi szolgálaton belül egy informális belső hálózat vagy csoportosulás is létrejöhetne, amiben az egyes országokkal fenntartott kapcsolatok referatúrái működhetnének együtt, és koordinálhatnák a fellépésüket, és ezzel lehetne biztosítani a koherenciát. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie per il suo intervento interessante. Köszönöm szépen ezt az érdekes beszámolót, és záró megjegyzések Szerusz Volszki úr részéről. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Zella úrnak köszönöm, hogy ennyire az én nézeteim felé tartanak az ötlévei. A másik, a, a tény az, hogy ezek az országok rendszeresen összeülnek, koordinálják a munkájukat, közös álláspontokat alakulnak, alakítanak ki a Libiával, az ensz az elefántcsortart, Szudán és más országokkal kapcsolatban. Tehát ezek tények. most ez mindegy, hogy 5% vagy 1% a brik országok közül, ez nem elég ok arra, hogy úgy csináljunk, mintha nem léteznének. Nem hiszem, hogy és itt a zöldek képviselőjének a nézeteire utalok, hogy felnőttként kellene őket kezelni. nem pedig úgy tekinteni őket, még hogyha mégsem nőttek volna fel teljesen. És ez alatt úgy értem, hogy a brikországokkal szemben nem gyarmatosítás vagy gyarmatosító utáni álláspontot kellene képviselnünk. A következő megjegyzésem. Én hangsúlyoztam, hogy nem következetes a jelentésem, mondtam, hogy itt különböző nézeteket is tükrözök bizonyos területeken. Három kérdést említettek. Az egyes, az ötös bekezdés, és kapcsolatban. Aztán a hetes bekezdés, a főképviselő szerepe. Jó, hát ez megfelelően értelmezi a szerződést, de hát a kérdés az, hogy valóban ez a val- valóság. Én erre nemmel válaszolnék, vagy legalábbis nem elegendően. A kilences bekezdés, a koordináló egység, itt adhok koordinációs egységről beszélek. Mindegy, hogy milyen nevet adunk neki, fontos, hogy itt találkozhatnak azok, akik korábban sosem beszéltek egymással. Oroszország, India, stb. azok sosem ő, találkoznak, már pedig kellene, hogy találkozzanak. És mindegy, hogy ez most Task Force ad hoc vagy koordináló egység nevet kap. A fontos, hogy elvégezik azt a feladatot, amire szükség van. Értem ezt a földrajzi megközelítés, de hát azért ne felejtsük el, hogy ez a 19.-20. századra e, jellemző, a világ az most már egy hálózat, és nem e, e, földrajzi egységekből áll. Tehát úgy látom, hogy már is előreléptünk a gondolkodásban, és ez nagy megelégedésemre szolgál. Aztán bizonyos területeken egy koherens tömnek lehet őket találni, nyilván más területeken meg nem, hanem egyénileg fellépő országoknak. Azt hiszem, hogy finn kolléganőnk mondta azt, hogy ők sokkal kevésbé kohézívek, mint mi. De hát például Líbiával kapcsolatban is egységes félépést alkalmaztak, ugyanakkor mi nem voltunk egységesek ezzel kapcsolatban. Tehát a brik országok, akik általában nem koherensek, azok sokkal koherensebbek voltak Líbiával kapcsolatban. Aztán egyetértek Gomes kolléganővel is, de Szükség van szerintem egy jelentésre, egy külön jelentésre a stratégiai partneri kapcsolatokkal kapcsolatban. Nem értek egyet e, az Európai Unió és az EKS kollégák e, eddigi megközelítésével. Stratégiai kapcsolat számomra az egy olyan ország, amely az én értékeimet osztja. Tehát Brazília, India, ilyen szempontból stratégiai, de Oroszország az például az én stratégiai aggájaimat hozza elé, mert ők az Európai Unióval szemben állnak, tehát megkérdőjelezik az emberi jogi, az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos aggájaimat. Tehát szükség van egy jelentésre, amely a stratégiai partneri kapcsolatokkal kapcsolatban vet fel kérdéseket, és meg kell változtatni a földrajzi politikánk tehát a földrajzi alapokon eh, kiinduló, alapokból kiinduló politikánkat. Azt hiszem, hogy a bizottságunkban eh, jobban látok eh, konszenzust, és valamit már látok az EKS megközelítésében is, de lehet, hogy ez egy olyan megoldáshoz csak, hogy egy kávézóban találkoznak ezek az, orosz, az országok, mint például Oroszország, stb. De jelenleg számunkra azért mégiscsak van egy rés, egy szakadék, de mégis az az egy százalék, amely a, a kulcsfontosságú kérdésekben nem ért velünk egyet. Nos, Líbiával kapcsolatban ugyan volt egy fontos hatalom, amely más nézést, nézetet képviselt, de akkor is ez a politika amelyel nem ismernénk el a helyzetet, az nem egy jó politika. Tehát mindaz, amit hallottunk itt, hogy külön-külön is kell velük bánni, az mind jogos, de azért nem jogos e, ezzel az újonnan kialakuló munkájukat összehangoló tömbbel kapcsolatban. Tehát tartsuk meg a nyitott koordinációs módszert ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig áttérhetünk a következő napi rendi pontra. A szavazásra december 20-án kerül sor. A következő napi rendi pont Panceri kolléga beszámolója, aki a Magreb országokkal és az Arab Magreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke. Sor került itt november 2 és 5-e között a 11. Európai Parlament, Algéria Parlament közi ülésre. Kérném Panceri urat, hogy számoljon be a hatóságokkal való eszmecsere tárgyairól, és három ponttal kapcsolatban szeretném hallani a véleményét. Az első, Algéria jellegi helyzete, a biztonság, a nemzeti és regionális biztonság tekintetében, másodszorban az algériai hatóságok véleménye a Magremben zajló folyamatokról, harmadsorban pedig milyen reakciókat tapasztaltak látogatásuk során az Európai Unió esetleges jövőbeli választási megfigyelő missziójával kapcsolatosan. Köszönöm, Pánceri elnök. Köszönöm szépen. Ahogyan emlékeztetett rá, erre a találkozóra november 2 és 5-e között került sor. A missziunk fő céljai a következők voltak. A politikai szendék értékelése az arab tavasz kontextusában különösen a nők részvételére vonatkozóan a politikai folyamatokban és választási folyamatokban, valamint a társulási törvényel kapcsolatos folyamatokban. A másik cél az volt, hogy értékeljük Algéria azon kérését, hogy legyen egy választási megfigyelő misszió az Európai Unió részéről, a tunéziai példát követve. És aztán másik két célunk is volt, mégpedig az, hogy a két illetékes kamarával javasoljunk az algériai intézményeknek egy szervet az Európai Unióval fenntartott kapcsolatokért lenne ez felelős parlamenti szinten, és bátorítani kívántuk az algériai hatóságokat, hogy működjenek együtt az Európai Unióval egy cselekvési terv elfogadása révén. Nos, az Európai Parlamenti Delegáció számos találkozott szervezett intézményi szereplőkkel, Gondolok itt az algériai parlament két kamarájának elnökére, a miniszterelnökre, a külügyminiszterre, az afrikai magrebi ügyeket felelős miniszterre. Missziunk során eszmecseket folytattunk az algériai parlamenti delegációval, amely a Nemzeti Tanácsból, az Nemzetgyűlés tagjaiból áll. Eszmecserénk középpontjában közös érdekű tárgyak álltak, mint például az Algéria és Európai Unió közötti együttműködés, a jelenleg zajló politikai reformok, Algéria helyzete a magrebi regionális kontextusban. Az algériai parlamenti képviselők delegációnknak bemutatták a politikai reform folyamatot, amely jelenleg zajlik Algériában, és kifejezték azon szándékukat, hogy ezt a folyamatot folytatni kívánják, elkívánják mélyíteni a demokratikus folyamatot, a szabadságjogokat jogokat ki akarják terjeszteni, és jobb kormányzásra törekszenek minden szinten. Az Európai Parlamenti Delegációt ezen kívül tájékoztatták a jellegi gazdasági helyzetről és jövőbeli perspektívákról Algériában. A vita során a két delegáció a következő következtetésre jutott. Ez nagyon fontos, mert nagyon hosszú év után történik ez meg, ugyanis nehéz volt eddig közös pontokat találni az algériai parlamenttel. Az első közös kiemelendő dolog, hogy az algéri és EU közötti kapcsolatok változását követően, miután 2005. szeptemberében a társulási megállapodás hatályba lépett, ennek következtében most már tudjuk, hogy nagyon fontos a parlamentközi párbeszéd, és nagyon fontos az Európai Unió és Algéria közötti együttműködés megerősítése az új európai szomszédságpolitika keretében. Kiemeltük annak a lehetőségét, hogy jó lenne egy állandó delegáció létrehozása az algériai parlament részéről, amely az Európai Parlament magrebi delegációjával működne együtt. A politikai reformok történelmi esélyt jelentenek, így például a nők részvételével kapcsolatos törvény a politikai életben, ez elengedhetetlennek tűnik. És ennek párhuzamosan kellene haladnia a nők részvételével a gazdasági fejlődésben, elő kell mozdítani a munkahelyekhez való hozzáférésüket. A szövetségek, társulások teljes jogú szereplők, partnerek kell, hogy legyenek az európai hatóság, az algériai hatóságokkal szemben, és a társulási szabadságot teljes mértékben biztosítani kell. Ezen szervezetek tevékenységét meg kell könnyíteni, finanszírozásuk pedig átlátható kell, hogy legyen. Ami pedig a regionális helyzetet illeti, a tagok kiemelték, hogy a magrebi országok sorsa közös, és különösen a Mediterrán Unió keretében a regionális együttműködés fejlesztendő, annak érdekében, hogy megfelelő választ tudjanak találni a regionális kihívásokra. Az algériai hatóságok azon elkötelezettsége, hogy biztosítsák, hogy a 2012-es választások szabadok, átláthatóak legyenek. Nos, ezt a szendékot nagyra becsültük. Az európai delegáció az Európai Unió gazdag tapasztalatait rendelkezésre bocsájtotta a választási folyamatok megfigyelése során, és kijelentettük, hogy Algéria rendelkezésére bocsájtjuk ezeket az ismereteket, hogyha ö, lehetségesnek tartja 2012, 2012-es választásokra Európai Parlamenti Választási Megfigyelő Delegáció kiküldését. Albertini elnök és Zsoli elnök asszony nyomon követik ezeket a fejleményeket, eredményeket, hogy elkerüljük a bizonytalan helyzeteket, amelyek az Európai Parlament szava hihetőségét befolyásolnak károsan. Tehát, hogyha választási megfigyelő misszióra kerül sor, akkor ugyanilyen missziót akarunk ö, ö, szervezni, mint amilyen Tunéziában volt, nem pedig idegenforgalmi célú látogatásra van itt szükség. A fontos a tarifarendszerek lebontása is, és erre a problémára a fennálló megállapodások keretében a lehető leghamarabb megoldást kell találni. A civil társadalom szereplőivel is találkoztunk, fontos találkozók voltak ezek, nyilvánvalóvá tették, hogy milyen nehéz a kapcsolat a politika és a civil társadalom között. Végezetül még néhány javaslattal, információval szolgálnék, amelyet, amelyeket levélben fogalmaztunk meg Albertini elnöknek, de azt hiszem, hogy helyütt is meg kell ezeket ismételnem. Loch Bieler asszonynak az Emberi Jogi Albizottság elnökének küldtünk egy levelet, kérjük a közös ülés megrendezését a Magrebi térségben ö, tartózkodó menekültek jogaival kapcsolatosan. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, jó lenne egy közös ülést ö, szervezni az AFET és az LKC Magrebi delegáció részvételével, hogy foglalkozni tudjunk a regionális együttműködés fontos kérdésével Algéria, Mauritánia és Niger vonatkozásában, és az Európai Unió bekapcsolódásával ebben az együttműködésben. Ezeket a témákat is megvitattuk Masszel ural, külügyminiszterrel szervezett találkozunk során, aki a magrebi országokért is felelős, a magrebi delegáció elnökeként küldtem egy levelet az algériai parlament két kamarájának, azzal a javaslattal, hogy állandó szervet hozzanak létre a kamarákon belül, amely az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért lenne felelős. Bejelentem, hogy a magrebi delegáció két találkozót szervez a magrebi regionális integráció tárgyában. Az egyik vállalkozói szervezetek részvételével zajlik, algériai, marokkói, tunéziai szervezetekével, a másik pedig ifjúsági szervezetek részvételével ezen három ország részéről. Aztán pedig, ami a Algéria 50. függetlenségének 50. évfordulóját illeti, 2012-ben egy fotókiállítást akarunk bemutatni, és aztán még két másik pont, amelyet fontosnak ítélek. Ami a Nyugat-Szaharát illeti, alkalmam volt arra, hogy Algériában meglátogassam Tindufot, és jó lenne, hogyha a Christopher Ross által ö, intézett felhívást illetően, hogy ö, találkozókra van szükség az AFET és a DROI albizottságok részvételével. November 28-án, 29-én egyébként az ENSZ-be látogatnak ők, és foglalkozni kell itt az agasztó humanitárius helyzettel, illetve az Európai Unió által nyújtott humanitárius segítséggel, szintén ezeket a pontokat is na, szakbizottságunk napirendjére kell helyezni. És a Polisario frontot is meg kell hívnunk az AFET és a Magrebi Delegáció közös ülésére. Végezetül volt egy szóbeli kérdésünk a szaraui hatóság részéről, hogy az Európai Parlament adhok delegációt küldjön a helyszínre, hogy a táborokban a humanitárius helyzetet értékeljük. Ennyi tehát a missziót illetően, amelyre Algériában került sor. Köszönöm. Elnök, köszönöm pancéri kolléga, pancéri elnök úr. Vannak-e kollégák, akik hozzá kívánnak szólni? Tessék, Benarab asszony. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is tagja voltam az algériai missziónak. Nos, elnök úr, a kérdésekre vonatkozóan a jellegi helyzetet illetően. Ez egy olyan helyzet, ahol erős szendék fejeződik ki a politikai reformra, több törvény van, amelyről most szavaznak majd, például a nők részvételének arányáról. Szeretném elmondani, hogy van egy törvény, amelyet megszavaztak, és azt kérték, hogy a listák 20%-a hogy a nők részaránya 20% legyen a kisvárosokban, 30% a közepes városokban, és 40% a nagyvárosokban, 50% pedig a külföldön élő algériaiak esetében. Tehát a dolog előre halad, de a kvóták nem elegendőek. Ez egy nagyon nagy probléma, amelyet a külügyminiszter és más NGO-k is aláhúztak. A családok ugyanis arra kötelezik a nőket, hogy engedélyt kell kérniük a nőknek például ahhoz is, hogy szabadon mozogjanak. A kvóta tehát előrelépés, de Tény az, hogy a nők nem cselekedhetnek Algériában teljes mértékben szabadon, ezt ki akartam emelni. Én a kamara elnökének is felvetettem ezt a kérdést, és ő azt mondta, hogy a nők kvótája jelenleg nincs napirenden, ami a biztonság kérdését illeti. Nem elnézést, még két másik pont tűnik számomra fontosnak. Pancari úr azt mondta, hogy van még itt egy fontos kérdés, egy törvénytervezet. Még nem szavazták meg, azt hiszem, hogy elhalasztották a szavazást. Nagyon sokan felvetették egyébként ezt a problémát, ez a társulási törvényel kapcsolatos törvénytervezet. Az emberi jogi ö, liga elnöke azt mondotta, hogy nagy veszély áll fenn azt illetően, hogy ez a törvénytervezet megfojtja majd a szervezeteket, hiszen a finanszírozásuk nem lesz lehetséges, ehhez a szervezet létrehozásához előzetes engedélyre van szükség. Több olyan pont van ebben a törvényben, amely a szervezetek megfojtásával fenyeget. Ez a kérdés nagy vitát váltott ki, és az NGO-k is aggodalommal tekintenek ez elé. Az emberi jogi elnöke, az emberi jogi liga elnöke azt mondta, hogy nagyon nagy kockázatai vannak ennek a törvénynek. A szavazást elhalasztották, Remélem, hogy a társulási törvényel kapcsolatban lesz majd előrelépés. Ami a magrebi biztonságot illet, illetve Afrika biztonságát, a Afrika ügyi és magrebi ügyi miniszterrel találkoztunk. Nagyon érdekes találkozó volt ez, mert Beszeler miniszternek valódi stratégiai víziója van a biztonságot illetően, létrehoztak egy csoportosulást a szaheli országokkal, illetve az EU USA-hoz fűzött kapcsolatok vonatkozásában. Nagyon érdekes tehát ez a stratégia, amely a biztonság és a védelem kérdéseit, valamint a terrorizmus elleni küzdelem kérdéseit összekapcsolja a szegénység elleni küzdelem kérdéseivel. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos mert hogyha szegénység helyzet elfenn, akkor mindig vannak olyan polgárok, akik esetleg terrorista cselekményeket követhetnek el, ez szintén nagyon fontos. Aztán, ami a választási bizottságot illeti, erről nagy vita zajlott, az Európai Parlament delegációja több ízben kérte, hogy lehetne lebonyolítani egy választási megfigyelő missziót az Európai Parlament részéről. Elhalasztották a választ, most van egy meghívásunk, találkoztam az ellenzékiekkel, az ellenzéki pártok elnökével, egy hivatalos találkozóra került sor az UECD elnökével, a főtitkárral, nem tudom pontosan mi az ő titulusa, de ő a felelős. Találkoztam, az első főtitkárral és az FFS időszakban, tehát az ellenzékekkel, akik nyugtalanságuknak adtak hangot. Ezen szendék vonatkozásában nem voltak meggyőződve a demokratizálódásról. Van egy kockázat, hogy itt egy hogy ez a folyamat nem igazán a demokratizálódás irányába halad. Összevetettük a helyzetet a tunéziai helyzettel. Az a különbség, hogy Tunéziában egy független bizottság ö, bonyolította le a választási folyamatot, és az ott tani szervező egy megfelelő legitimitásra rendelkezett, Algériában nincs független választási bizottság, az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter fogják megszervezni a választásokat, és ez tehát egy probléma a választásokat szervezők függetlensége. Tehát figyelnünk kell erre, figyelmeztettek minket rá, hogy európaiként ne befolyásoljuk hátrányosan ezt a folyamatot. Tessék, panceri kolléga. Két szempontot szeretnék pontosítani. Ami a biztonsági stratégiát illeti, azt kértük Algériától, hogy próbálja Marokkót bevonni a terrorizmus elleni küzdelembe, hiszen ez az egyik legkényesebb pont amivel kapcsolatban ö, nincs még megfelelő megoldás, mert ami most történik, az valóban nagyon bonyolult, hiszen emberrablásokra került sor a szarawi táborokban, a tárgyalások pedig nem vezetnek semmilyen eredményre Nyugat-Szahara szempontjából és mindez valószínűleg ahhoz vezet majd, hogy a Polisario Front tovább radikalizálódik. December 15-én lesz egy kongresszusuk ebben az évben. Az, hogy az alkaide is jelen van a zónában, és van egy tuareg nomadizmus fegyvereket is csempésznek. Éppen ezért jó lenne, hogyha mindkét országot bevonnák ebbe a folyamatba, a kvartett keretében is, de Marokkot úgy szintén végezetül a választási megfigyelő missziót illetően sajnos. Ezt elmondom még akkor is, ha valakinek ez nem tetszik. Nagyon sok képviselő saját kontójára utazgat ezekben az országokban és nem tudjuk kit képviselnek, és hatalmas károkat okoznak. Választási megfigyelőként lépnek fel, az országok barátaiként, és a többi. Éppen ezért jó lenne, hogyha ezek a választási megfigyelő missziók fegyelmezettebb keretek között zajlanának, hogyha ilyen missziót szervezünk, akkor a Tunéziához hasonlót kell szerveznünk, európai feltételekkel, nem algériai feltételekkel és Füle biztossal is folytattam vitát ezt illetően, és azt kértem, hogy a bizottságnak ugyanaz legyen a megatartása, mert a választási megfigyeléseket komolyan, fegyelmezetten kell végezni, hogy elvég, elkerüljük az EU hitelességvesztését és a civil társadalom széttöredezettségét, vagy ne csináljunk semmit, és az országok ö, ö, bonyolítsák le az ügyeiket úgy, ahogy akarják, hogyha nincs meg ez a garancia. Elnök, én is egy kérdést szeretnék intézni Panceri úrhoz. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen viták zajlanak Algéria és Marokkó között a szarói helyzettel kapcsolatban. Jelenleg mi a kapcsolat Algéria és Marokkó között, milyen a helyzet? jók, megfelelők, rosszak-e ezek a kapcsolatok, milyen perspektívák vannak a közvetlen jövőt, illetve ezen kapcsolatok vonatkozásában, talán egyes témákkal kapcsolatban, mint például a terrorizmus, vagy akár a határok ellenőrzése. Válasz. Nos, a kapcsolatok nem, nem kiválóak. Van egy probléma a regionális integrációt, illetően gazdasági és szociális problémák állnak fenn, és a terrorizmussal szembeni küzdelem is problematikus. Algéria jelenleg saját geopolitikai opcióját próbálja érvényesíteni, különösen a Száhelövezetben, és megpróbálja valamilyen módon kizárni Marokkót mindebből. Azt hiszem, hogy lényegében abba az irányba kell dolgoznunk, hogy Algéria Marokkot is bevonja ebbe a folyamatba. Ebbe az irányba kell tehát dolgoznunk. Elnök, köszönöm. Kollégák emlékeztetnék arra, hogy 11 óra 15-kor, tehát 20 perc múlva zárt ülésre kerül sor. Eszmecserét rendezünk Joao Cravignóval, az indiai EU köldöttség vezetőjével 20 percre, tehát felfüggesztjük az ülést, 11 óra 15-kor kezdünk, zárt ülés keretében köszönöm.